Hölgyeim és uraim, a szavazatok magyarázatával folytatjuk. A hogy Rojtó asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Örömmel fogadtam a kompromisszumot, hogy az európai tagállamok egy intézkedési tervet és ütemezést fogadjanak el a növényvédő szerekkel kapcsolatban a légi permetezés csökkentése tekintetében az ivóvíz és egyéb az vízi élő szervezetek védelme érdekében örömmel fogadom ezt a direktívát, mert egyet egybe vág az én egészségvédelmi törekvéseimmel. Elnök, megint asszonynak egy percben adna meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, én a kompromisszum mellett szavaztam, mert értelmes dolognak tartom a növényvédőszerek használatának szabályozását. Bizonyos tagállamok között azonban jelentősen eltérések találhatóak. Vannak olyan országok, ahol hangsúlyt fektetnek a képzésre, és eh, ott valóban fenntarthatóan használják ezeket a szereket, más országokban ez nem így működik. Jobb lenne, hogyha egész Európában egységesen magas szinten lenne ez a dolog. Nagyon értelmes ez a csomag, ezért nagyon nagy örömmel támogattam, és gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Doyle. Doyle asszonynak adom meg a szót, mondja az elnök. Elnök asszony, én is támogattam ezt a döntést. Nyilvánvalóan szükségünk van egy szabályozó rendszerre, ezt nem védhetje senkit. A klassz jelentés a lényeges mértékű felhasználása korlátozza a felhasználás lehetőségét. Nagyon nagy vita volt korábban más jelentésekkel kapcsolatban is, a Brian jelentésekkel kapcsolatban is, a, a kockázatok különböző kategóriáival kapcsolatban, hiszen nagyon sok olyan e, szer van, amely e, önmagában nem kockázatos, de lehetséges olyan felelőtlen felhasználás, amely kockázatot jelent a növényvédőszerek csak akkor veszélyesek, gyomírtószerek akkor veszélyesek, hogyha e, nem veszik figyelembe a felhasználók a szabályokat, azokat a szabályokat, amelyek a vízközeli felhasználásra, a tárolásra, általában a felhasználásra vonatkoznak. E, nyilvánvaló, hogy e, vannak alternatívák, végső soron ezeket a szereket a lehető legkisebb mértékben kell használni, ezzel minden gazdálkodó tisztában van. Elnök, a növényvédelmi terem, termékekkel kapcsolatban rajta színek adom meg újra a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hadd válaszoljak. A tegnapi plenáris ülés kérdéseire. Ja, Én támogattam ezt a javaslatot, hiszen lehetővé teszi számunkra, hogy biztonságosabb alternatívákat találjunk a növényvédelemben. Pozitív előrelépés a kölcsönös E, elismerés e, az engedélyezett növényvédőszerek esetében, peszticidek esetében. E, emellett egy listát kellene, kell létrehozni, amely karciogén termékeket tartalmazza, és a neurotoxikus hatásukat is tartalmazza a veszélyes anyagoknak. Ezen anyagoknak a, ezen anyagokkal kapcsolatban meghatározott érték elég alacsony, de azt is más jelentésekkel kapcsolatban is szerettem volna magyarázatot, magyarázatot fűzni, amelyekről szavaztunk. Nyilván a magyarázataimat majd meg fogja kapni írásban. Wallis asszony. Thank you, President. I have a confession to make. Köszönöm, elnök asszony. Gyermekkorom óta van egy zöldségfajta, amit ki nem állhatok, ez pedig nem más, mint a borsó, zöldborsó, és pont egy olyan területet, eh, régiót képviselek itt a parlamentben, ami a zöldborsó eh, gazdák hazája. Azt kell azonban, eh, hogy elmondjam, hogy a régiómban ezt az ágazatot veszélyezteti, amit elfogadtunk. Ez a jelentés, azért tartózkodtam, azonban a jogalkotási eljárás hibás volt, túl olyan sok információ, egymásnak ellentmondó információ állt rendelkezésre, hogy magam, akár csak mások is valószínűleg eh, szerettük volna a harmadik olvasatot, az egyeztetést annak érdekében, hogy mindenkinek az érdekeit eh, szolgáljuk és megvédjük. Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is különösen nehéz döntésnek találtam ezt. A építő jellegű egyensúlyozott jelentés volt ez, ami mint a, az emberek, mint az állatok, mint a környezet védelmét szolgálta. Azonban úgy hozunk döntéseket, úgy tűnik számomra, hogy egy adott anyag, eldöntjük, hogy azt döntjük el, hogy egy anyag veszélyese vagy sem, nem veszünk minden szempontot figyelembe, valóban tudományos hatástanulmányokra van szükség. Az egyik aggodalmam az, hogy amikor az euróról beszélgetek a választóimmal, akkor újra és újra felmerül az, hogy az uniós jogszabályok nem mindig arányosak. És van persze rugalmasság ebben a jelentésben, de talán még több rugalmasságra lenne szükség, illetve leginkább további tudományos tényekre. Persze az elővigyazatosság elvet tiszteletben tartottuk, de a döntéseknek tényeken, bizonyítékokon kellene alapulnia többen. Zsill asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. A növényvédőszerek hatékony felhasználása fontos Természetesen a közegészségügy és a környezetvédelem általában kézekézben járnak, azonban a fogyasztók és a termelők érdekeit kell valahogy összeegyeztetni. A Breyer jelentés célját üdvözlendőnek tartom, a bürokrácia csökkentés, azonban ezt a jelentést nem tudom támogatni. Szakértőkkel, gazdakkal a West Midlands régióban többször találkoztam, akiknek komoly fenntartásaik voltak a termés átlagra milyen hatással lesz ez az új szabály. Szerintem egy megfelelő hatástanulmány elvégzése sokat segített volna, azonban az Európai Bizottság ezt nem tette meg, így nem tudjuk, hogy mit jelent majd ez az agrárium számára. Pont most, amikor az élelmiszer árak növekednek, akkor semmi szükség arra, hogy olyan intézkedéseket vezessünk be, ami az élelmiszertermelést negatívan befolyásolja. Ezért az én küldöttségem benyújtott egy módosító indítványt egy alapos hatástanulmányra vonatkozóan. Köszönöm. Megginisz asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mint más kollégák, én is nagyon nehéz dossziének találtam ezt. Diana Wallis a zöldborsóktól fél, az írek számára a burgonya hasonlóan fontos. Ez a javaslat jelenlegi formájában sokkal jobb, mint az eredeti bizottsági javaslat, és ezért dicsőt illeti azokat, akik ezért dolgoztak. Hagy mondjak el azonban egy-két dolgot. A gazdáknak most már azért kell lobbizniuk, hogy a biztonságosabb növényvédőszereket állítsanak elő a vegyiparban, hogy továbbra is gazdálkodhassanak. Szerintem, amikor élmiszerimportról beszélünk, akkor az Európai Bizottságnak a gazdák és termelők igényét szem előtt kell tartani, mi szerint Európában ők nem használhatnak bizonyos anyagokat, miközben a azok a termelők, ahonnan importáljuk, továbbra is használhatják, így versenyelőnybe kerülnek. Mott úr. Köszönöm, elnök asszony. Én az e jelentés ellen szavaztam, egész egyszerűen azért, mert a Környezetvédelmi és Közegészségügyi Bizottság és érdekek túlságosan előtérbe kerültek. A szabályosításról beszéltek többen, miközben ez egy sokszínű unió. És ha valahol, akkor itt pontosan erre van szükség a sokszínűségre. Ez egy agrárkérdésnek indult, de a Dán agrárbiztos soha nem jelent meg ez ügyben, ez botrány. Nyilván itt az érdek ellentét miatt van, hiszen a Dánok a az ivóvizet nem tisztítják eh, úgy, eh, mint máshol. A brit eh, gazdák megsértve érzik magukat, hogyha azt mondjuk, hogy nem tudják, hogy mit csinálnak, és ezt nekünk kell itt Brüsszelben vagy Strasbourgban megmondaniuk. Hát csak tovább növeljük azok körét, akik utálják az Európai Uniót, amiért beleavatkoztak az ügyekbe. Köszönöm, Doyle asszony, köszönöm, elnök asszony túlzott állításokat hallhattunk mindkét oldalról a jelentéssel kapcsolatban. Nagyon nehéz volt a tények között az igazat meglelni, és így nehezen volt szavazni is. Én értem, hogy a gabonatermelők, a burgonyatermesztők, illetve a bogyós, bogyós gyümölcsök e, e, termelői érdekei nem mindig esnek egybe, azonban továbbra is vannak aggodalmaim mellette szavaztam a jelentésnek, mert szerintem az lett volna a legrosszabb, hogyha egyeztetésre került volna sor. Az öt év megújítható derogáció eh, egy komoly védőhálót jelent, és az agrovegyi eh, cégeket eh, arra ösztönzi, hogy alternatív szereket állítsanak elő. Köszönöm, Kamel úr. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az európai projekt, az dialektikus jellegű. Demokráciáról beszélünk, és tudjuk, hogy a demokrácia az Franciaországban, Hollandiában és Írországban népszavazásban öltött formát olyan eh, jelentésről eh, szavaztunk, amely alás az európai élelmiszertermelést. Arról beszélünk, hogy segítünk azoknak a gazdálkodóknak, akik a szegény országokban eh, tevékenykednek. Most azonban ennek a szavazásnak az eredményeként kénytelenek lesznek olyan importra szorulni, amelynek eh, a termékeit eh, a gyártók eh, az, az európai szabályozás elkerülésével állítottak elő. Nem lenne szabad elfogadnunk ennek a joganyagnak a nem szándékolt következményeit. Harmadik olvasatra lett volna szükség, egyetértek azzal, hogy túlságosan gyorsan átterültették, és egyetértek azzal, hogy nem elégséges a tudományosan megalapozott hatástanulmány. Ez soha többet ne forduljon elő, erre kérném önöket. Elnök, Heaton Harris hogy megadom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbáltam bizonyos dolgok ellen szavazni, hogy alássam a kompromisszumot. Felolvasnak egy levelet, James Mowbray írta, ő egy vállalkozó az én régiumból. Azt mondta, hogy először a növényvédelmiszerekkel 40 évvel ezelőtt találkoztam, mindig is olyan termékeket használtam, amelyek értelmes megközelítés jelentettek az egészségügy szempontjából, az vadon látok egészsége szempontjából is ezért eh, sajnálatosnak találom, hogy sok terméknek a piacra való eh, eh, kivonása, például gombaölőszerekről tanulni, az én vállalkozásomat gyakorlatilag ellehetetleníti. Ilyen jellegű leveleket kaptam nem csak tőle, hanem szó szerint több száz más embertől is, az Empire Wall Street-től például, John Manby-től, Lesterből, John Clark-tól, Nottinghamshire-ből, Johnson Redding-től, és több száz nevet felsorolhatni ezért nem értek egyet a kompromisszummal. Elnök, Színat asszonynak adom meg azt, hogy nos, most, hogy megszületett ez a szavazás, és elhangzottak az érvek, szeretnék visszatérni valamire, ami e, részben már elhangzott. E, a vállalkozók, a gazdálkodók nem bíznak ebben az ügyben, eh, úgy érzik, hogy őket a környezet és az egészség ellenfeleinek tekintjük. Ez éppen nem így van. Az írországi vállalkozók, gazdálkodók évezredek óta óvják, védik, ápolják a természetet, tisztán tartják, termelő képességét megőrzik. Ők termelik azokat a jó élelmiszereket, amelyek egészségünk, jó egészségünk alapját képezik. Ezért szeretném önöket arra bátorítani, hogy újítsuk meg a hitünket a vállalkozó gazdálkodóinkban, akik nagyon nehéz helyzetekben is képesek voltak élelmiszert tenni e, az asztalunkra. E, e, a legrosszabb időjárás, a legrosszabb kártevők és a legrosszabb európai szabályzások ellenére is. 15 órakor folytatjuk a munkát. A Koelho úr jelentésével a biometrikus adatokról és a biztonsági, biztonságos útlevelekről. Köszönöm.